Tisztelt Hölgyeim és Urak! Hogyha jól számoltam, 8 képviselő van a teremben, ezzel határozatképesek vagyunk, tehát akkor akár meg is kezdhetnénk a munkát a mai napirendünk mentén. Az első napirendi pontunk, az tulajdonképpen a 27-es napirendi pont, a különböző közös jogkezelő szervezetekről van szó, Galó asszony az előadónk, ő kapná meg azonnal a szót. Monsieur le Président. Euh, köszönöm, elnök úr. 417 módostó indtvány érkezett a jelentésemhez. Mielőtt a legfontosabb témákat felvázolnám, először is, igen, köszönöm, felhívnám a figyelmet arra, eh, hogy eh, mi a menetrend a jövőben. A terveink szerint két shadow ülést, megbeszélést tartanánk. Az elsőre tegnap délután került sor, a második eh, július 3-án kerül megrendezésre. Ezeket nyilván a technikai ülések egészítik ki az asszisztensek és a politikai tanácsadók részvételével, annak érdekében, hogy előkészítsék azt a szavazást, amely július 9-én eh, amire július 9-én kerül majd sor. Remélem tudjuk majd tartani ezt a menetrendet, és a nyári szünet előtt el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Lássuk most a benyújtott módosító indítványokat. Először is szólnék azokról, amely az irányelv hatájával foglalkoznak. A kettes cikk gondolok itt, illetve amelyek 207-203-asra gondolok, a kollektív jogkezelő társaságok, amelyek az unión kívüliek, de az unión belül tevékenykednek, azok a kereskedelmi társaságok, amelyek ugyanazok, ugyanazon feladatot látják el, mint a kollektív jogkezelő társaságok, ezek közvetve vagy közvetlenül el vannak képviselve egy lányvállalaton keresztül, vagy egy alapítványon keresztül. Nos, ez igazából nem problémás kérdés. Találtunk jó megoldást az ügynökök kérdésére. Itt az ötös cikk, amit ki kell emelni, főként a második és harmadik bekezdés, ezek a legfontosabb rendelkezések. 252 257-ig eh, tartanak ezek a, a módosító nyitványok. Tehát 5 cikk, második bekezdés, eh, amely azt eh, mondja, hogy a jogtulajdonos megbízza a jogkezelőt, innen indul, és meghatározza annak a feltételeit, hogy hogyan lehet visszavonni a kezelési, kezelő, jogkezelő társaságtól a megbízást, a felhatalmazást. Én már többször beszéltem arról, hogy a, a jogaik felaprózódását mindenképpen el kell eh, kerülni és hogy a kezelési megbízások kizárólagosságát valahogy garantálni kell. Ugyanakkor meg kell találni az egyensúlyt, az egyéni szabadságok, illetve a, a, a jogtulajdonosok, illetve a jogkezelő társaságok, kollektív kezelő társaságok érdekei között. Fontos, hogy visszaélésekre ne adjunk lehetőséget alapon. Francis Castex 260 270-es módosítója pontosan ezt célozza. A kollektív jogkezelő szervezetekre térnék át, 7-es, 9-es módú cikkekre vonatkozó módosítókból is jó néhány érkezett. A jogok közülésének kell, hogy lennie annak a főszervnek, amely meghatározza a közös jogkezelő szervezetek politikáját és működését. A jogkezelő társaságok vezetésével kapcsolatban 7-es cikk 8-as bekezdése szerint meg a szavazásra megbízottan keresztül is lehetőség van, ugyanakkor csak a kollektív jogkezelőtársaság egy tagjának lehet ilyen megbízást adni a jogtulajdonos által. A technikai ülésen tegnap beszéltünk erről, és ki terjesztettük a lehetőséget azokra a jogászokra, akik természetes, hogy elláthatnak ilyen szerepet. Hogy ők szavazzanak a jogtulajdonosok nevében. A képviselő általi szavazásra is bizonyos korlátozásokat be kell vezetni. Wikström és Angström kollégák eh, módosítói kicsit ennél tovább mennének, de szerintem ez ügyben is tudunk majd eh, tárgyalni. Ugyanakkor ez a megbízás időbeli korlátot is kell, hogy kapjon. Az elektronikus eh, szavazás gondolat is felmerült a közgyűlésen való részvétellel kapcsolatban azoknak, akiknek egyébként is joga van a közgyűlésen részt venni. A felügyeleten megbízott szervekről 8-as cikk szól. Ezek a szervek csak a közgyűlés által delegált hatásköröket láthatnak el. A két igazgatási rendszer, amely Európában működik, a kettő kettős rendszer, amelyben van egy felügyelőbizottság, és van egy egységes rendszer, amelyben külön van egy igazgató tanács. Cecilia vonatkozó 239-es módosítója pontosan e- ebbe az irányba mutat. A kollektív jogkezelő, közös jogkezelő szervezet lépjünk tovább azokra a cikkekre, amelyek a jogokkal, a jogok a bevételi kezelésével és elosztásával foglalkozik. Ezek a legvitatottabb cikkek, ez a 10-es, 11 és 12-es cikkeket jelenti. 358-tól 393-asig tartanak azok a módosítók, amelyek ezeket a cikkeket módosítanák. Úgy vélem, hogy a politikai frakciók a legtöbb kérdésben meg tudnak majd állapodni. Egy olyan témával zárnám, amely nagyon fontos a svéd kollégák számára, Cecilia Wikström és Angström úr számára. Ez pedig nem más, mint egy nyilvános alap létrehozása a szét nem osztott tulajdon, a tulajdon a jogtulajdonosok között ilyen vagy olyan okból szét nem osztott pénzek, bevételek kerülnek ebbe az állami vagy nyilvános alapba. Ez egy nagyon érdekes javaslat, de Franciaországban és más tagállamokban eh, egy, egy ilyen ötlet egy ilyen alapítvány vagy alaplétrehozása problémás, ki fog ezt kezelni, pontosan milyen határidőket szabunk arra, hogy a jogtulajdonos megtalálható vagy sem. Hát ez ügyben még, még tárgyalunk, ugyanakkor nem érdektelen ez a felvetés. Áttérek a 15-ös cikkre, a használati engedélyekre, illetve a felhasználók és előállítók kötelezettségeivel kapcsolatos ez a cikk. 389-estől a 420 osig tartanak ezek. A használati engedélyek díszavásával foglalkozik a második bekezdés. A közös jogkezelő szervezet számára megadni egy olyan kötelezettséget, hogy bizonyos határidőn belül kelljen ezeket a használati engedélyeket megadnia vagy nem megadnia, illetve a felhasználók számára és az előállítók számára tájékoztatást kell biztosítaniuk, hogy a közös jogkezelő szervezet a jogtulajdonosok számára jogos díszabást tudjon megállapítani, ugyanakkor ez a fajta tájékoztatás nem mindig megfelelően alakul. Ezért tehát egy újabb kötelezettség is lesz, egy egységes számlakiadás minden egyes felhasználó számára. 425-426-os módosítók, Mandersféle módosítók beszélnek erről. Ez egy olyan pont, amelyet a tanácsban a hollandok fogakörömmel védenek, ez sem érdektelen felvetés. A 15-ös cikk tehát meghatározó a jogtulajdonosok számára és a felhasználók számára egyaránt. A kompromisszumos módosítók elkészítés során nagyon oda kell figyelnünk erre a kérdésre. Átérek most 16, 11, 18, 19, 20-as cikkekre, amely arról beszél, hogy a jogkezelő szervezetnek milyen dokumentumokat kell kiadni. Ezek olyan információk, amelyeket a közös jogkezelő szervezetnek, a jogtulajdonosnak kell kiadnia, 16-os cikk, a többi jogkezelő szervezetnek, természetesen kölcsönösség alapján, 17-es cikk, és olyan információk, amelyeket kérésre meg kell adni a jogtulajdonosnak, a, jog, más, a jogkezelő szervezetnek felhasználónak, 18 eszik, illetve a a közérdekből érkezett ilyen kérésekre is ki kellene ezt a mm, tájékoztatást. A 20-as cikk pedig az éves jelentésről szól. Én személy szerint úgy vélem, úgy gondolom, hogy a 16-os cikk szerinti tájékoztatási kötelezettséget talán érdemes lenne korlátozni csak egy közös jogkezelő szervezetre, illetve a 18-as cikkben szereplő információt csak indokolt esetben kelljen kiadni. Módosítókat Cecilia és Krisztián is benyújtottak. Nem vagyunk egy véleményen ez ügyben, de majd még tudunk erről egyeztetni. Nem szabad azonban szem elő téveszteni két dolgot. Először is a 15-ös cikkel cikk miatt már igen komoly kötelezettségeket rólunk a közös jogkezelő szervezetre. Fontos, hogy egy licenszengedély esetében a felhasználókat is be kell vonni a tárgyalásokba, illetve a második érve az, hogy a, a díjszabás, illetve a szerződés típus e, kényes e, információnak minősülhetnek, amelyet nem feltétlenül akar mindenki kiadni a versenytársnak. Így meg kell vizsgálni, hogy milyen fenntartható megoldást tudunk találni ez ügyben. Áttérek a, az online jogokra, illetve több területet érintő zenművekhez fűződő jogokra. Nos, a kulturális sokszínűség megőrzésének célkitűzése ugyanolyan fontos, illetve a globális repertoár, a repertoár védelme szerintem roppant fontos. Itt Karim, Szerevszki, Svifka, Göringer, Boris módosítói azt tisztázzák, hogy a kollektív, a közösségkezelő szervezetőknek az általuk képviselt repertoárra olyan jogokat adnak ki, mint az ő tulajdonokban lévő repertoárokra. Nos, ez ügyben nincs is köztünk véleménykülönbség, ami a hármas címet illeti. A, a 33-as cikkben lévő kivételek, műsorszolgáltatókra vonatkozó kivételek pontosan mik, milyen tevékenységekre terjedhetnek ki. Az első műsorszórás kiegészítő és kapcsolódó tevékenységekre vonatkozhat ez. Július 3-án mindenképpen vissza fogunk térni erre, tegnap is beszéltünk erről, és majd meglátjuk, hogy milyen megáll, megoldásra tudunk jutni az árnyékelőadókkal. Végezetül a végrehajtási intézkedésekkel zárnám, ez a négyes címben szereplő témák. A módosítók cél, leadott módosítók célja az, hogy a nemzeti illetékes szerv a jog, jogviták és a, a, a szellemi tulajdonjogok védelmében illetékes szerv, ugyanakkor nem kell arra kötelezni a tagállamokat, hogy speciális bíróságokat vagy szerveket hozzanak létre azért, hogy az irányelvet létrehozzák. Nyilván épp azért, hogy ez ne jelentsen lett költséget feltétlenül jogvita eh, esetén eh, bizonyos letétet kell tenniük a felhasználóknak, hogyha panaszt nyújtanak be. Ezt eh, a francia jogban igen gyakran alkalmazzuk ezt a megoldást. Szerintem ez ügyben is jó megoldás lehet ez. Kicsit hosszasra nyúlt a bevezetőnk, köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen Galló kollégának, most pedig Wikström asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A kollégán kiváló munkát végzett. De azt kell mondjam, hogy az a stílus, ahogyan vezette a munkát, irányította a munkát, az igazán példaértékű valamennyiünknek követnünk kellene ezt a példát. Elfogadta, meggondolta a véleményünket, nagyon pedagógiailag is struktúrát, módon szervezte meg a munkát. Úgy gondolom, hogy kalapot kell emelnünk azelőtt, ahogyan vezette ezt a munkát, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy ebben a dossziéban a munkában részt vehettem. Ennek tulajdonképpen vízvállalatos szerepe van a tekintetben, hogy a kollektív jogok, jogkezelésekkel eh, hogyan foglalkozunk. Történeti fontosságú jelentés lesz ez megítélésem szerint az ipar jövőjét tekintve. Eh, hallhatták Mariától, hogy elég sok módosítót nyújtottam be, de az a módszer és az az együttműködés, amelyet követtünk, az annyira jó volt, hogy szerintem mire eh, lezárjuk ezt a dossziét, addigra olyan kompromisszumokat fogunk elérni, amelyet mindenki, mindenki elfogad. Végül is ez lenne a cél. Szeretnénk, hogyha valóban vízválasztó jelentőségű jelentés lenne ez, amely a fiatal zeneszerzők, zenészek, művészek életében egy határvonalat, egy mérföldkövet jelent, és jobb lesz a helyzetük a jelentés elfogadását követően. Úgyhogy köszönöm szépen, és remélem, hogy eh, még ahol van is véleménykülönbségünk, ott is megtaláljuk a megfelelő kompromisszumokat, szerintem ez lehetséges. Köszönöm szépen, Wikström asszony, most meg Berlinger úr, Luigi kapja meg a szót. Grazie, Presidente. Io prendo la parola per, un, per pochi secondi solo per comunicare. Én csak néhány percre ragadom magamhoz a szót, csak annyit szeretnék elmondani, hogy az ITRE szakbizottságban ma szavazásra kerül sor, miközben én itt ebben a szakbizottságban veszek részt a szavazáson. Az a vélemény, amelynek árnyék előadója vagyok az ITRE szakbizottságban, az ugyanezt az irányt mutatta a viták során a következő a különböző frakciók között. Ott is sikerült már kompromisszumra jutnunk, és úgy tűnik, hogy az a szakszottságban az itt elhangzottak a kapcsolatban már konszenzus született, és ez mindenképpen jó jel a várató végső eredmény tekintetében amit ugye Galló asszony, illetve a többiek, Wikström asszony is elérni kívánnak. Ugye Wikström asszony is szóra jelentkezett és hozzájárult ehhez a munkához. Én úgy gondolom, hogy ez mindez, amit itt hallhattunk, kedvező a célunk elérése céljából, és sikerül még a jogalkotási ciklus lezárása előtt pontot tenni az ügy végére. Köszönjük szépen, most pedig Galló asszony még egyszer megkapja a szót. Eh bien, écoutez, je peux que me réjouir de la, de la collaboration. Én is örülök annak, hogy jó az együttműködés a kollégákkal, és még egyszer úgy vélem, hogy július 9-én valóban tudunk majd szavazni, és így nyári szünet előtt lezárjuk, illetve a, a parlamenti ciklus vége előtt valóban lezárjuk ezt a dossziét. Köszönöm mindenkinek. Möchte die Kommission dazu auch noch was sagen? a bizottság ezzel kapcsolatban nyilatkozni? Oh. Nagyon röviden, ha lehet. Jó napot kívánok mindenkinek! néhány felvetett ponttal kapcsolatban. Nagyon öröm, nagy örömmel halljuk eh, Gáló asszony felvetését a felhatalmazáson alapuló szavazással kapcsolatban. Fontos, hogy a szakmai képviselők, ügyvédek, ügynökök eh, meghatalmazással működhessenek, azonban fontos, hogy eh, ne korlátozzuk a felhatalmazási jogot a szükségesnél nagyobb mértékben. Ami az összegeket illeti, úgy gondolom, hogy itt még mindig vita folyik, a bizottság is tisztában van azzal, hogy különböző modellek léteznek. Van, ahol közgyűlési döntésekről van szó, vannak olyan képviselők, akik proráta arányos eh, megosztást javasoltak, mások alapképzést, tehát több különböző lehetséges modellben, és ezeket meg kell vitatnunk együtt. Ami a műsorszorok kivételét illeti, nyilván mindenki tisztában van itt azzal, hogy itt verseny problémák merülhetnek föl e tekintetben. Óvatosnak kell lennünk hogy a műsorszóró társaságok ne kerüljenek olyan helyzetbe, ahol előnyt, versenyelőnyt élveznek, mondjuk az audiovizuális szolgáltatásokat online módozatban nyújtó cégekkel szemben. Tehát itt a verseny témákat is meg kell, mert verseny vonatkozásokat is meg kell gondolni. Galló asszony ezen kívül a közösségi jogkezelő társaságokkal kapcsolatban említette föltalmazásokat. Itt bizonyára egyensúlyt kell teremtenünk a jogtulajdonosok jogai között egyrészt, másrészt a jogokat kezelő szervezet lehetőségei között, a hatékonysága között, de fontos, hogy ez a hatékonyság ez ne legyen magasabb prioritású, mint a jogtulajdonosok érdekei. Tehát eh, nyilván lehetséges például a, a, a tömeges eh, eh, felhatalmazás kérdése, vagy a jogoknak a tömeges sátruházása, de ez nagyon el lehet rontani. Azt látjuk, hogy vannak olyan módosítók, amelyek nagyon messzire mennek. Célország, a célország szerinti minősítés elvét vezetik be, és olyan országban, abban az országban lenne felügyelet, ahol egyébként ezek a jó gyakorló társaságok nem működnek. Ez nagyon messze megy ez az javaslat, és a szerződés alkalmazásával kapcsolatban problémákat idézhet elő meglátásunk szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel a témával kapcsolatban nincs további hozzászólás, és hát megnéztem, hogy a következő napi rendi pontok közül valamelyiket még 10 óráig meg tudnánk-e beszélni, de látom, hogy nincsenek itt az előadók, éppen ezért tízig nem tudjuk ezeket megvitatni, így tehát nincs más hátra, mint hogy sajnos megszakítjuk az ülésünket 10 óráig, akkor rögtön megkezdjük a szavazást, korábban nem szavazhatunk, ugye úgy gondolom ez mindenki számára világos. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Glücksfall. Na, szerencsénk volt. Az egyik következő napirendi pont előadója megérkezett Baldassare úr. Hogyha mindenki egyetért azzal, ezzel, akkor a Baldassare úrhoz köthető napirendi pontokat vitatnák meg. Ez a 7-es és a 14-es napi pont. Először kezdenénk a 14-essel, aztán a 7-es, tehát árok és szolgáltatások hozzáférése volt az egyik, a másik téma pedig a közzététele, az információ közzétételével kapcsolatos Oké, okay, Rendben, akkor az előadóval egy kicsit egyeztetünk. Először is a nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozó jelentést beszéljük meg Baldassare úr. Tehát öné a szó. Ez egész pontosan a 14-es napi rendi pont. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Olyan módosítás ez, amely a 46-os és a 27-es cikkekhez javasol módosításokat, egységes szöveget kialakítva, annak megfelelően, amilyen viták folytak. Ezek a módosítások a nagy társaságok számára előírják, hogy Hát azokra a cégekre vonatkoznak, amelyeknek legalább 500 munkavállalója van, illetve egy bizonyos profitnál, nyereségnél, egy forgalomnál többet produkálnak. Itt nem pénzügyi jellegű információkat kell nyilvánosságra hozniuk, amelyek környezetvédelmi és társadalmi jellegű információk illetve amelyek az emberi jogi és a korrupció ellenes tevékenységre vonatkoznak. Na most a cégek ezen információk közzétételek köz, ö, során nemzetközi szabványokat követhetnek, vagy Európai Uniós szabványokat, mondjuk az ENSZ emberjogi irányelveit, vagy különböző jelentéstételi kezdeményezések formátumait. Nos, a tőzsdényegyzett cégeknek tehát számos területen kell a politikáikról információt nyilvánosságra hozniuk, ilyen a földrajzi, a munkavállalóik földrajzi elhelyezkedésem, földrajzi hovatartozás szerinti megosztása, életkor szerinti megosztása, és így tovább. Nos, vannak olyan cégek, amelyeknek nincsenek politikái ezen területek egy részén, ezeknek meg kell magyarázniuk, hogy miért döntöttek úgy, hogy ezeket az információkat nem teszik közé. Két célja van az anyagunknak. Először is, hogy növeljük bizonyos cégek esetében az átláthatóságot, másrészt, hogy has, javítsuk a nem pénzügyi információk összehasonlíthatóságát. A második cél az az, hogy fokozzuk a sokszínűséget az igazgató tanácsokban, ezen vállalkozásokban. Ahogy jó néhány konferencia során, múlt héten is sokszor, sokszor elhangzott, az embereknek általában tetszik az irányelv jelenlegi szövege. Úgy látszik, hogy kellőképpen rugalmas a cég számára, miközben e tiszteletben tartja a multinacionális jellegét a társadalmi felelősségvállalásnak, illetve azt is figyelme veszi, hogy ezek a cégek milyen különböző, milyen sokszínű stratégiákat dolgoztak ki ezeken a területeken. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos szá- emberek számára ez a javaslat nem eléggé ambiciózus. Mások pedig eh, nyilván azt mondják, hogy a válság miatt rosszkor jön ez a javaslat. De hát gyakran előfordul az, hogy a két vélemény között van valahol az igazság. Úgyhogy nem akarunk senkit semmilyen a normák követésére kötelezni, de fontos, hogy az elérhető legjobb gyakorlatok mindenki számára követendő példává váljanak. Néhány Remélem, hogy a bizottság részéről is vannak itt ma. Nagyon érdekelne az, hogy a bizottság mennyire hajlandó messzire elmenni a múlt május 22-i eh, államfői ülés alkalmával feltett kérdések tekintetében, ahol országonkénti megközelítést javasoltak a direktívával eh, kapcsolatos munkák keretei, kereteként. voltak olyan javaslatok, amelyek eh, azt mondták, hogy a monitorozó, eh, ellenőrző mechanizmusok nem eléggé megfelelőek. Ezen kívül nyilván van néhány olyan ügy, amelyel a bizottságnak foglalkoznia kell. Szeretnénk a leghető legnagyobb mértékű részvételt látni az anyag kidolgozásában. Köszönöm, Daniel Kufarati. Köszönöm szépen, most Lichtenberger asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én ezt elég fontos lépésnek tartom, amelyet itt most megtehetünk, akkor, hogyha sikerül ezeket a jelentéstételi kötelezettségeket valóban tartalommal megtölteni, hogy egy bizonyos fokú összehasonlíthatóság is megteremtődjön. Nyilvánvalóan bizonyos fokú rugalmasságra szükség van egyes vállalkozások számára, de mégiscsak valamiféle normákat, standardokat meg kell határoznunk. Ismerem én ezeket a különböző honlapokon megjelenő, a nagyvállalatok különböző honlapjain megjelenő nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy ők milyen szociálisak. Hát a legjobb uh, szociális jóléti állam sem teljesít többet, mint ezek a vállalatok a honlapok szerint, de hát azért igazi politikai kérdésekre nem adnak választ ezek a nyilatkozatok. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy összehasonlítatáságot teremtsünk, anélkül nagyon komoly problémák merülnek föl. Social washing, greenwashing lesz itt, eh, nem sikerül majd az átláthatóságot ezzel növelni hiszen a vállalkozások időközben megtanulták azt, hogy a szép homlokzat, a szép nyilatkozatok mögött piszkos üzleteket elrejtsenek. Ez nem túl pozitív ez a fajta irány, hiszen jó lenne, ha mindenki a valóságnak megfelelő információkat adna meg, mert aki aztán eh, ehhez tartja magát, az lehet, hogy jelenleg hátrányt szenved, mert mások nem eh, valós adatokat adnak meg és ugye itt a környezetvédelmi előírások megkerüléséről szó lehet, vagy kisebb szociális kérdések esetében um, tapasztalt olyanjosságokról, de az a baj, hogy ez nem marad ennyiben, hanem nagyon komoly törvénysértéseket is elrejtenek itt a nyilatkozatok mögött. Például a holnapon megjelenik, hogy egy iskolát támogat valamelyik nagyvállalat, és a német tévében egy nagyon érdekes uh, Riport beszámolt arról, hogy nem is létezik ez az iskola, ugyanakkor az adott honlapon csodálatos képek jelentek meg az iskoláról, a gyerekekről, de végső soron e, az újságírók nem találták meg a valódi iskolát, és úgy tűnik, hogy ez gyakrabban is előfordul ez a fajta csalás. Éppen ezért a jelentéstételnek meg kell szabni a minimum, minimális normális standardjait, mert különben különben e, ez csak arra fog szolgálni, hogy szebb imidzset, jobb képet alakítsanak ki magukra a vállalatok, de alapvetően nem változik semmit. Az átláthatóság az nem egy öncél, hanem egész egyszerűen számukra is lehetővé teszi azt, hogy azokat a vállalatokat, amelyek betartják a szabályokat, azoknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a piszkos üzletekkel operáló vállalatokkal szemben mégiscsak előnyt élveznek, vagy legalábbis ugyanolyan esélyekkel indulhassanak. A saját tapasztalatom is azt mutatják, hogy nagyon sokszor a szabályok, az különösen a szociális szabályok, túlságosan rugalmas értelmezése vagy megkerülése azt eredményezi, hogy azok a cégek, amelyek valóban betartják a szabályokat, a piacon gyakorlatilag esélytelenek maradnak. Tehát fontos, hogy itt a negatív vagy negatívan operáló szabálysértő riválosok ellenében is meg tudjuk védeni a szabálykövető vállalkozásokat. Úgy gondolom, hogy ez végső soron az európai gazdaságot is segíteni, és valóban azokat a vállalatokat kellene támogatnunk, amelyek betartják a szabályokat, és segíthetjük őket abban, hogy a tisztességtelen módszerekkel tevékenykedő konkurencia ellen érvényesülni tudjanak. És talán sikerül egy olyan jelentést itt elérnünk, amely megteremti ezt az összehasonlíthatóságot, és bizonyos szankciókat is megfogalmaz a nyilvánvaló hamis jelentéstétel, hamos adatokat tartalmazó jelentéstétel esetére. Tehát itt megint említeném ezt a német műsort, ahol elemezték azt, hogy a különböző csinos kis nyilatkozatok mellett, mögött mégis hogyan is néz ki az a bizonyos szociális társadalmi vállalati felelősségvállalás. Köszönjük szépen, most pedig Kofferáti kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy a irányelv célja pozitívan értékelendő, ami itt javaslatként megjelenik, az észszerű és kapcsolódik ez ugye olyan témákhoz, amelyeket már konszenzussal sikerült megoldanunk. Itt ugye a maximális átláthatóságot szeretnénk előnyben részesíteni a vállalatok esetében, és ugye itt hallhattuk a kolléga nőtől, hogy hogy az, hogy további pénzügyi adatokat is figyelembe kell venni, és egységessé kell tenni a jelentéstételt. Tehát ez a, az elképzelés, ez megjelenik a jelentés tervezetben is. Mindenesetre fontos, hogy a vállalatok között semmilyen alapon ne tegyenek különbséget. Úgy gondolom, hogy támogatható ez a megközelítés, amely megjelenik a szövegben. Az előadó maga is kiemelte ugye a legfontosabb pontokat, és tulajdonképpen az itt megjelenő eredmények egy másik párhuzamosan folyt jelentés tervezetből és származnak. És hogyha azt szeretnénk, hogy egységeseket teremtsünk a közétételben, jelentéstételben, akkor talán a, a küszöböt is még egyszer meg kellene vizsgálni, ugye, ugye arról esett szó, hogy csökkentsük, vagy ezt a küszöböt, és egységes, egyenlő feltételeket teremtsünk minden vállalat számára és ugyanolyan feltételeket kell ilyen minden vállalatnak betartani. És akkor valamennyi érdekelt fél szintén nyerhetne ezzel, hogyha összehasonlítható egységes közzététel valósulna meg úgy gondolom, hogy a vállalatok hitelessége is kockán forog, hiszen hiszen itt egy dolog az, hogy ők mit állítanak magukról, de kérdés, hogy következetesen be is tartják-e azt, amit proklamálnak. Tehát itt mindenképpen meg kell határozni a, a, az alapvető szabályokat, hogyha például valaki arra hivatkozik, hogy e- bizonyos témakörökben nem rendelkeznek információkkal, akkor ezt nem szabad annyiban hagyni, mindenképpen utána kell járni, és szankcionálni kell azt, hogyha valaki nem ad meg információkat, vagy nem ad meg valós információkat. Nem szabad kiskaput hagyni arra, hogy valamelyik felett kivonja magát, kibújjon, ez alól, a felelősség alól. Fontos tehát, hogy, hogy, hogy hiteles legyen az a kép, amelyet magáról kifelé közvetít ez a vállalat, és a javaslat, a bizottsági javaslat ugye különböző iránymutatásokat tartalmaz, és itt szerepel az is, hogy összehasonlítatónak kell lenni a különböző adatoknak, itt nem mondhatjuk azt, hogy hát a környezetpolitika, a környezetvédelmi információkat kérünk. Nem, itt is azért meg kell határozni, hogy milyen információkra gondolunk, amelyek aztán valóban össze is hasonlíthatóak. Tehát itt közelíteni kell a különböző vállalatoktól származó adatokat, hogy valóban értelmezni lehessen, össze lehessen vetni észszerűen ezeket a kapott információkat, és ez lehet, hogy aztán nem is lesz olyan könnyű, hogy ezt biztosítsuk. Aztán egy további szempont az alávállalkozók szerződtetése, illetve a vállalatok saját felelőssége is megjelenik ebben a javaslatban. Én nem gondolnám azt, hogy itt egy trójai falóról van szó a KKV-k esetében, hiszen a, itt nem a KKV-kat célozzuk meg, hanem a nagyobb vállalatokat. És hát számos eh, pályázat esetén az ajánlattevőknek eh, már jelenleg is meg kell adniuk a pályázatban előírt különböző információkat, de egy olyan vállalat esetében, amely a megadott küszöbértéket meghaladta, ugye a küszöbön felül van, ott ezeket az információkat kötelező jellegen meg kell adni, míg kisebb vállalatok esetleg mentesülhetnek e közzététel alól. Ugye itt a, szeretnénk ezeket az előírásokat úgy meghatározni, hogy, hogy következetesek lehessünk, és bezárhassuk a kiskapukat. Itt és a bizottság valós szándékának kell itt eleget tenni. Nagyon fontos tehát az átláthatóság mellett a következetesség is, és az egységesség, az összehasonlíthatóság az adatok esetében. Köszönöm szépen. Merci, M. Taylor. Köszönjük, Taylor úr. Thanks. Um... Köszönöm. Kastex asszony, köszönöm eh, Baldeszere úrnak is ezt a témát. Az Európai Bizottság javaslatát, eh, amely felülvizsgálja a nagy cégek nem pénzügyi tevékenységére vonatkozó eh, tájékoztatási kötelezettségét. Ahogy a Lichtenberger konferáti kollégák említették, az átláthatóság roppant fontos hogy tudjuk, hogy ezek a nagy cégek a környezetvédelem, az emberi jogok védelme és most más téren hogyan járnak el. A Comply or Explain megközelítés szerintem nagyon jó, így a cégek eldönthetik, eldönthetik, hogy a beszámolójukban milyen információ szerepel, hogy mi nem. Bármi, bárhogy is legyen, a, a fogyasztók ezt árgus szemmel követik majd figyelemben. Norvégiában ez a megközelítés sikeresnek bizonyult, és a cégek többsége beszámolóiban a nemzetközi keretet használva ilyen információkat közé tesznek. A, mivel léteznek ilyen nemzetközi beszámolási keretek, ezek felhasználására kellene ösztönözni az európai cégeket is. Jó azt látni, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a sokszínűségi politika terén is legyenek közéleti információk. Földrajzi, etnikai, társadalmi háttér, oktatás és képzettségi szint alapján is hozzák nyilvánosságra, hogy a munkállalóik pontosan milyen háttérből származnak főként a nemies egyenlőség javítását célozhatja ez az intézkedés. Lenne egy-két felvetésem, kollégák véleményét is szívesen hallanám ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság monitoring vagy, vagy kikényszerítési intézkedésre nem tesz javaslatot. Lehet, hogy ez nem lenne rossz ötlet. A cégek által közzétett információ szempontjából nagyon fontos, hogy ez korrekt valóságnak megfelelő legyen. Lichtenberger asszony beszélt arról, hogy a cégek teljesen légből kapott információkat is nyilvánosságra hoznak, vagy ezek is beszámolnak. Mi van akkor, hogyha nem valóságnak megfelelő információt teszek, tesznek közzé, valamit tenni kell. Az ellátási lánccal kapcsolatban nagyobb átláthatóságot követelnek a beszállítókkal szemben szigorú elvárásokat, például, hogy a beszállítók is tartsák tiszteletben az emberjogokat a beszállítói láncban, az ellátási láncban. Hát részletesen a nagycégektől nem várhatjuk azt, hogy minden egyes beszállító és a beszállító beszállító és a beszállító beszállítónak a beszállítói is mindenről beszámoljanak, hiszen ez túlságosan nagy teher lenne, ugyanakkor elvárható kellő körültekintés elvét itt is megszabhatnánk. Koferáti úr a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban szólt, nos, a fenntarthatósági beszámolókat ők megtehetik attól, hogy nem kötelező, attól még megtehetik, tehát mindenképpen ne tegyük ezt lehetővé számunkra, de ne tegyük kötelezővé. Köszönöm, ennyit szeretem volna elmondani. Köszönjük szépen. Howitt úr. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. A foglalkoztatási szakbizottság képviseletében pontosan kérem a kollégákat, hogy kicsit csendesebbek legyenek, hogy a hozzászólók el tudják mondani nyugodtan. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a szakbizottság számára, hogy részt vehetek a vitában. Először is nagyra becsülöm Badazára urat február, idén február óta dolgozunk együtt a CSR jelentésen, amely javaslatot tett erre a szabályzásra is. Nagyon jó volt az együttműködésünk, nagyon könnyű volt konszenzus kialakítanunk, és úgy gondolom, hogy nagyon intelligens döntés volt a bizottság részéről, hogy jelentéstevővé választotta őt, meg fogja találni a megfelelő konszenzust az a foglalkoztatási szakbizottsággal való együttműködésben is, és, eh, eh, és mindenképpen elkötelezem magam amellett, hogy optimálisan együtt fogunk dolgozni a jövőben is. Azt hiszem, hogy ő is elkötelezett eh, amellett, hogy kiegyensúlyozott javaslatot készítsen elő, a bármilyen javaslatnak megfelelően, és támogatni szeretném ezt teljes erőmből. Remélem, hogy első óvasatban megállapodásra kerülünk. Biztos nem lesz olyan ambiciózus ez az anyag, mint sokan szeretnék, de úgy gondolom, hogy előrelépést fog jelenteni jó néhány olyan ügyben, amelyekről már akár tíz éve is beszélünk folyamatosan, és nem döntöttünk, nem értünk el semmit. Úgyhogy ebben támogatni fogom. Szeretném azt mindenképpen elmondani azért, hogy, hogy ez egy nagyon nagy rendelet olyan szempontból, hogy igazándiból nincsen végrehajtási eh, mechanizmusa, eh, a, ráadásul a cégek eh, adott esetben dönthetnek úgy, hogy nem is hajtják végre. Ezt nem kritikaként fogalmazom meg. A vállalkozói szféra, üzleti szféra nagyon gyanaszik minden kapcsolatban, ami az EU-ból jön de úgy gondolom, hogy ahogy a nyilvános egyeztetések reagált a bizottság, az, azt figyel, arra be kell figyelnünk. Ami az összehasonlíthatóságot illeti, úgy gondolom, hogy e tekintetben itt a szakbizottságnak vitákat kell fogad, folytatnia majd, de mindenképpen dicséretre méltók bizonyos elemei az emberjogi, a társadalmi kihatásokkal kapcsolatos, a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos vonatkozások a bizottsági anyagban. Nagyon fontosak ezek, hiszen kockázatokról, eredményekről és politikákról beszél az anyag, amelyek rendkívül nagy jelentőségűek. E, az a tény, hogy itt auditok lesznek, e, e, bizonyos értelemben persze vannak ellentétek köztünk, például a kkv szabályozása kapcsán én magam szerint magas küszöbértékeket határoznék meg, hogy minél kevésbé terheljük a KKV-ket, a bizottság más állásponton áll. Teljesen igaz, hogy a beszállítói lánc hosszú lehet, és emiatt a végén lévő KKV-k más megítélésre kell, hogy kerüljenek de így a cégek, azon cégek aránya, akik a fenntarthatósággal kapcsolatban jelentéseket eh, tesznek közé, akár 600%-kal eh, eh, is növekedett el mostanihoz képest. Rebecca Taylor beszélt a globális beszámolási kezdeményezésről, a Global Reporting Initiative-ről. Teljesen támogatom azt, amit elmondott, a korábbi jelentésekben megpróbáltuk ezt magunkévá tenni. Nem újabb, csak európai szabályokat szeretnénk elfogadni, ha nem szeretnénk, hogyha nemzetközi globális eh, normák érvényesülnének minél inkább integrált jelentések, beszámolók formájában. Hogyha vannak módosítók, szeretném, hogy legyen egy jogilag nem kötelező, tehát nem káros preambulum bekezdés, amely kimondja, hogy támogatni szeretnénk Eh, az integrált beszámolást eh, erősíteni, bátorítani, és szeretnénk, hogy a tagállamok úgy eh, honosítsák, úgy ültessék át ezt az EU-s rendeletet, amely ebbe az irányba halad. Nemrégében konferenciát szerveztek a cégek e témában, az ENSZ fenntarthatósági politikái eh, nagyon jól összefésülhetőek ezzel a kezdeményezéssel. Jó példát állíthatunk, és vezetni vagyunk képesek a globális vitát eh, a fenntarthatóság eh, terén, miközben megőrizzük a vállalkozásaink versenyképességét. Végül ennek úr szeretném üdvözölni azt, hogy milyen sok cég, vállalkozás fogadta pozitívan ezt a javaslatot. Nagyon sok brüsszeli olyan szervezet, amely, amely tagállami cégeket képvisel, kinyilvánította, hogy szeretnének részt venni ennek a jogalkotásnak, ennek az anyagnak a megvalósításában. A nemzetközi üzleti szervezet Eh, az, a Business Council üzleti tanács és így tovább eh, képviselőket delegált Brüsszelben néhány héttel ezelőtt, eh, és ők maguk kifejezésre juttatták, hogy szeretnék, hogyha ez rendelet elfogadásra kerülne. Amsterdamban nem régiben nyilatkozott úgy a vállalkozói szféra, hogy minél hamarabb el kellene ezt az anyagot fogadni, lehetőleg módosítások nélkül. Ezzel együtt a Business Europe-ra is hivatkoznék, amely nagyon sokáig eh, eh, ellenezte ezt a fajta megközelítést. Nemrég egy konferencián találkoztam a, az, az IFEC eh, vezetőjével, amely nemzetközi pénzügyi elszámolási szabványokat határoz meg, és azt mondta, hogy ha mindaz, amit a társadalmi hatásokról, kiadásokról mondunk, mindez, amit a fenntarthatóság mondunk, hogyha ez valóban ilyen fontos számunkra, mint amit mi mondunk, akkor a szabályozás elengedhetetlen. Nekünk itt Európában lehetőségünk van arra, hogy ezt a jogalkotást elvégezzük, azonban felelősségünk, hogy ezt a munkát jó végezzük el, és ez lesz a kihívásunk a következő néhány hónapban. Köszönöm szépen, végül a bizottság kap még szót. Igen, A kollégánk sajnos nem tudott itt lenni a rend változás miatt, de feljegyeztük az elmondottakat. Rendben, akkor ezt az eszmecserét rezárjuk. Köszönjük az előadónak és a részvevőnek a hozzájárulás, most pedig megkezdjük a szavazást, de előtte még a titkárság szeretne mindenkit arra emlékeztetni, hogy a délután folyamán sor kerül stokholmi program megvitatására, miközben 2Q kettő teremben, de most akkor rátérünk a szavazásokra. Az első előadás, első jelentés házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok Alexandra Tein jelentése. Előadó asszony nem kíván szólni, akkor azonnal meg is kezdjük a szavazást. De mégiscsak Tein asszony szót kér? csak előre bocsátanám azt, hogy a, a szociáldemokraták utolsó percben és tulajdonképpen késedelmesen érkezett egy szóbeli módosító. Igaz, hogy késedelmesen nyújtották be, de mégiscsak azt ajánlanám a többi frakciónak, hogy kövessék ezt, és támogassák a szociáldemokraták szobali módosítót, ját, hiszen a C preambulum esetében a bejegyzett élettársi közösségek esetében a szociáldemokraták is engedményt tettek, és most már beleegyeznek a kompromisszumba, tehát a bejegyzett élettársi közösségek esetében támogatást kapunk a szociáldemokratáktól, a kompromisszumos javaslatot ők is támogatják. Éppen ezért valamennyi frakciónak azt javasolnám, hogy most a szociáldemokraták, azt gondolom Kastex asszony nyújtotta be ezt a szóbeli módosított, hogy ezt támogassuk, annak ellenére, hogy késedelmesen érkezett ez be. Ez a hatos kompromisszumra vonatkozok, és akkor, ha odaérünk, majd erre külön felhívjuk a figyelmet. De, de én abból indulok ki, hogy egyébként megkapta ezt mindenki még időben. Kezdjük a szavazást a FEM 7-es indítványa mellette kiszavaz ellene, Aj, tehát elutasítva. 24-es módosító mellette ellene, elfogadva. 25-ös mellette ellene, elfogadva. 26-os mellette ellene, elfogadva. 27-es az előadótól mellette ellene, elfogadva. 28-as mellette, ellene, elfogadva. 29 as mellette, ellene, elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 32-es mellette, ellene, elfogadva. 33-as mellette, ellene, elfogadva. FEM 10 mellette ellene elutasítva. 34-es mellette ellene elfogadva. 36-os mellette ellene elfogadva. 36-os mellette ellene elfogadva. 36-os mellette ellene elfogadva. 38-as mellette ellene elfogadva. 39-es mellette ellene elfogadva. FEM 11-es, ez okafogyottá vált, 40-es mellette, ellene, elfogadva, 41-es mellette, ellene, elfogadva, 42-es mellette, ellene, elfogadva. Következik a Libe 9-es mellette, ellene, elutasítva, Libe 10-es mellette, ellene, elutasítva. Libe? Nem, erre nem szavazunk. 43-asról szavazunk mellette. Ellenem? Többen szavaztak igen, el elfogadva. Liba 14-esen nem szavazunk. Fem 13-as arról sem, jó? Kettes kompromisszum mellette. Ellene? Elfogadva. 45-ös mellette. Ellene? Elfogadva. Liba 12-es mellette. Ellene? elutasítva. Libe 13-as mellette, ellenem elfogadva. 46 as mellette, ellenem elfogadva. 47 as mellette, ellenem elfogadva. 48-as mellette, ellenem elfogadva. 49-es mellette, ellenem elfogadva. 50-es mellette, ellenem elfogadva. 51-esről nem szavazunk, 52-es mellette ellene elfogadva. Fem 14-es mellette ellene elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 5-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 55-ös mellette Elena? Elfogadva. 56-os mellette? Elena? Elfogadva. Következik a Libe 20-as mellette, Elena? elutasítva. 57-es mellette, Elena? elfogadva. Libe 21-es mellette, Elena? elutasítva. 58-as mellette, Elena? ellene, elfogadva. 59 mellette, ellene, elfogadva. Libe 22-es, okafogyolt, FEM 17-es, mellette, ellene, elfogadva. Libe 23-as mellette, nem, erről sem. Libe 24 mellette, ellene, elutasítva. FEM 18-as mellette, ellene, elutasítva. 60-as mellette, ellene, elfogadva. Libe 25-ös, 26-os, FEM 19 okafogyottá váltak. 61-es mellett kiszavaz, ellene, elfogad. Még egyszer 61-esről mellette, ellene, elfogadva. Következők nem kellenek. 5-ös A kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadva. Következik 61-es mellette, ellene elfogadva. Most ez két részes, vagy egy részes? kérdez az elnök. Egyben szavaztunk róla, ezt letudva. Következik 63-as mellette, ellene elfogadva. 64-es mellette, ellene elfogadva hatos kompromisszum, és akkor most hivatkozok arra, amit az előadászony mondott a szóbeli módosítóról. Felolvassam? Je, je demande donc, je déposé cet amendement. Ezt a módosító, szóbeli módosító indítványt én nyújtottam be, hogyha elfogadásra kerül, akkor ez módosítja a hatos kompromisszumos módosítóról szóló szavazást. Akkor felolvasom azt, amit van a kezemben. Are provisions manifestly incompatible, incompatible with the public policy or the public of the member state concerned? the competent authorities should not interpret the public policy exception in a way that is contrary to the charter of fundamental rights of the european union and in particular article twenty one thereof which prohibits all forms of discrimination. die berichterstatterin ist damit einverstanden. az előadó asszony egyetért ezzel a szóbeli módostóval. kérdezném hogy bárkinek van e ellenvetése a szóbeli módostó ellen? senki sem ellenzi. akkor a hatos kompromisszumról együttesen szavazunk a szóbeli módosítóval mellette kiszavaz, szóval ellene senki, akkor elfogadva. 116-os Speroni mellette, ellene elutasítva. 66 os mellette, ellene elfogadva. 66-as mellette, ellene elfogadva. 68-as mellette, ellene elfogadva. 69-es mellette ellene elfogadva. 70-es mellette ellene elfogadva. 71-es mellette ellene elfogadva. 117 mellette ellene elutasítva. 72-es mellette ellene elfogadva. 73-asról nem kell szavazni. 74-es mellette ellene elfogadva. 75-ös mellette Elena, elfogadva. Fem 22-es mellette Elena, elutasítva. 76-os mellette Elena, elfogadva. 77-es mellette Elena, elfogadva. 78-as mellette Elena, elfogadva. 72-es mellette Elena, elfogadva. 80-as mellette Elena, elfogadva. 81-es mellette ellene elfogadva. 82-es mellette ellene elfogadva. 83-as mellette ellene elfogadva. 84-es mellette ellene elfogadva. 85-ös mellette ellene elfogadva. 86-os mellette ellene elfogadva. 86-os mellette ellene elfogadva. 88-os mellette ellene elfogadva. 82-es mellette ellene elfogadva. 90-es mellette ellene elfogadva. 91-es mellette ellene elfogadva. 92 mellette ellene elfogadva. 93 mellette ellene elfogadva. 94 mellette ellene elfogadva. 118-asra nem kell szavaznunk. 95-ös mellette ellene elfogadva. 119 mellette, ellenem elutasítva. 96 mellette, ellenem elfogadva. 120-as mellette, ellenem elutasítva. 97-es mellette, ellene, elfogadva. 98 mellette, ellene, elfogadva. FEM 23-as okafogyottá vált, 99 mellette, ellene, elfogadva. 100 mellette ellene elfogadva. 101 mellette ellene elfogadva. 102 mellette ellene elfogadva. 103-osra nem szavazzunk, 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Libe 32-es mellette ellene elfogadva. 104 mellette ellene elfogadva. 105 mellette ellene elfogadva. 106 mellette ellene, elfogadva 107 mellette, ellene, elfogadva 1-es mellette, ellene, elfogadva libe 1-es mellette, ellene, el, elutasítva libe 2 mellette, ellene, elutasítva fem 1 mellette, ellene, elfogadva 2-es mellette, ellene, elfogadva 3-as mellette, ellene, elfogadva 4-es mellette, ellene, elfogadva. Ötös mellette, ellene, elfogadva. Hatos mellette, ellene, elfogadva. Hetes mellette, ellene, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, elfogadva. Kilences mellette, ellene, elfogadva. Tízes mellette, ellene, elfogadva. Tizenegy mellette, ellene, elfogadva. Tizenkettő mellette, ellene, elfogadva. Tizenhárom mellette, Elena elfogadva, libe 3-as mellette, Elena elfog, elutasítva, libe 14 mellette, Elena elutasítva. Na most már a végéhez közelítünk, 14-es első rész mellette, Elena elfogadva, második rész mellette, Elena elfogadva. Fem 2-es mellette, Elena nem is kell szavaznunk erről. Libe 5-ös mellette, ellene, elutasítva. Fem hármas mellette, ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, elfogadva. 16-os mellette, ellene, elfogadva. Libe 6-os mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Libe 6-osról kérem, hogy mindenki nyomja meg a gombot, megnyitom a szavazást. Köszönöm. Einer fehlt. Es fehlt immer noch einer. Valaki még mindig nem szavazott. Na most már mindenki? 9 igen, 14 nem szavazat, két tartózkodás elutasítva. Fem 4-es. Mellette, ellene, elutasítva. 108 mellette, ellene, elfogadva. Fem 5-ös mellette, ellene, elutasítva. 109 mellette, ellene, elutasítva. Fem 6-os, mellette, ellene, elutasítva. 18 mellette, ellene, elfogadva. 19 mellette, ellene, elfogadva. 20-as mellette, ellene, elfogadva. 21 mellette, ellene, elfogadva. 22 mellette, ellene, elfogadva. 23 mellette, ellene, elfogadva. Libe 7-es első rész mellette, ellene, elfogadva. Libe 7 2-es második rész mellette, ellen elutasítva. Libe 8-es, úgy tűnik erről már szavaztunk, nem kell. Vagy a második része mégis? Na, a második része szavazunk Libe 8, második rész mellett kiszavaz ellene, elutasítva. Akkor most a jelentés egészéről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Dafür. 23 igen szavazat, két tartózkodás nincs, szavazat gratulálok a jelentés tevőnek az előadó. mondjuk, most pedig akkor a jogalkotási állásfoglalásról elektronikusan Na, még valaki, most már mindenki szavazott. Ugyanaz az eredmény, 23 igen, két tartózkodás, nincs ellenszavazat. Köszönjük szépen. Következik a második Alexander Tein féle jelentés. Kíván az előadó asszony hozzászólni, Kastex asszony, vagy Tein asszony. Köszönöm. E jelentéssel kapcsolatban is szobeli módosítót nyújtottam be, amely változtatná, módosítaná a hatos kompromisszumos módosítóról szóló <clears throat> szavazást, ahol egyébként egy külön szavazást kérünk, tehát a 17-es cikkre vonatkozó szó, szóbelő módosítóról van szó, amelyet eh, kérem, hogy fogadjanak el, és hogyha elfogadják, akkor az szocialista szavazólista ennek megfelelően módosul. Tehát ugyanaz a szöveg, csak most a szociális kompromisszumban jelenik meg a 17. cikkel kapcsolatos módosító. Megnéztem, nem változott a szöveg, csak máshova került. Kezdjük a szavazást a 22-es módosítóval mellette. Ellene elfogadva. 23-as mellette. Ellene elfogadva. 24 mellette ellene elfogadva. 25 mellette ellene elfogadva. 26-os mellette ellene elfogadva. 26-os mellette ellene elfogadva. 20 ellene elfogadva. 29 mellette ellene elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadva. 31-es mellette, ellene, elfogadva. 116-os mellette, ellene, elutasítva. 32. A 116-oson még egyszer szavazunk, mellette kiszavaz. Száz... Senki sem ellene, egyértelműen elutasítva. 32-es mellette, ellene, elfogadva. 117 mellette, ellene, elutasítva. 33 mellette, ellene, elfogadva. 31 mellette, ellene, elfogadva. 35 mellette, ellene, elfogadva. 36 mellette, ellene, elfogadva. 37 mellette, ellene, elfogadva. 35 mellette, ellene, elfogadva. 39 mellette, ellene, elfogadva. 40 mellette, ellene, elfogadva. 41 mellette, ellene, elfogadva. 118-as, úgy látom, ez okafogyottá vált. Libe 12-es is, akkor a 42-esről szavazunk mellette, ellene, elfogadva. Libe 16, 17-es okafogyottak, 2-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 44-es mellette, ellene, elfogadva. Libe 13-as mellette ellene, elutasítva. Libe 14-15-ös okafogyottá váltak, 45-ös mellette, ellene, elfogadva. 46-os mellette, ellene, elfogadva. 47-es mellette, ellene, elfogadva. 48 os mellette, ellene, elfogadva. 49 mellette, ellene, elfogadva. 50 mellette, ellene elfogadva. 51 mellette ellene elfogadva. Következik a 14-es cikkhez kapcsolódó szóbeli módosító, mindenki megkapta, mellette ellene elfogadva. Hármas kompromisszum, e, mellette ellene elfogadva. 53-as mellette ellene elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Lébe 26-os mellette ellene elutasítva, 55-ös mellette ellene elfogadva, 56-os mellette ellene elfogadva, 27-es mellette ellene elfogadva, 4A kompromisszum mellette ellene elfogadva, 125-ös mellette ellene elfogadva. 60-as mellette, ellene, elfogadva. Ötös kompromisszum a szóbeli módosítóval, mellette, ellene, elfogadva. 62-es mellette, ellene, elfogadva. 127-es mellette, ellene, elutasítva. 128 mellette, ellene, elutasítva. Libe 31-es mellette, ellene, elutasítva. 129 mellette, ellene, elutasítva. 63-as mellette, ellene, elutasítva. 64-es mellette, elfogadva, javítja magát az elnök, tehát a 63-ast elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, elfogadva. 65-ös mellette, ellene, elfogadva. 66-os mellette, ellene, elfogadva. Libe 32-es mellette, ellene, elfogadva 67-es mellette, ellene, elfogadva 68-as mellette, ellene, elfogadva. 130-as mellette, ellene, elutasítva. 69 mellette, ellene, elfogadva. 70-es mellette, ellene, elfogadva. 71 mellette, ellene, elfogadva. 72-es mellette, ellene, elfogadva. 73-as mellette ellene elfogadva. 74-es mellette ellene elfogadva. 75-ös mellette ellene elfogadva. 76-os mellett, most kérdezem, hogy 76-tól a 90-ig nem lehetne együtt szavaz, valaki ellene szavazza bármelyiknek, és akkor most a 76-tól a 90-esig egy csomagban szavazunk, mellette ki szavaz, ellenem. Senki akkor elfogadva. 133-as mellette, ellenem. Elutasítva. 91 mellette, ellenem. Elfogadva. 134 mellette, ellenem elutasítva. 92 mellette ellene elfogadva. 135 mellette ellene elfogadva. 93-as mellette ellene elfogadva. 94 mellette ellene elfogadva. Libe 33-as mellette ellene. Ez nem volt világos. Libe 33-as elektronikusan is ellenőrizzük. 11 dafür, 14. 11 igen szavazat, 14 nem szavazat, nincs tartózkodás elutasítva. 95-ös következik mellette, ellene, elfogadva. 96-os mellette, ellene, elfogadva. 97 mellette, ellene, elfogadva. 34 a libétől mellette, ellene, elutasítva. 98 mellette, ellene, elfogadva. 99 mellette, ellene, elfogadva. 100-as mellette, ellene, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Libe 36-os mellette, ellene elfogadva. 101 mellette, ellene elfogadva. 102 mellette, ellene elfogadva. 103 mellette, ellene elfogadva. 101 mellette, ellene elfogadva. 105 mellette, ellene elfogadva. 1-es mellette, ellene elfogadva. Akkor hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Ja, de ennek van második része is, elnéz, vagy mégsem részenként? Jó, akkor az egészről szavaztunk. Akkor következik kettes módosító mellette, ellene elfogadva. Hármas mellette, ellene elfogadva. Négyes mellette, ellene elfogadva. Ötös mellette, ellene elfogadva. Hatos mellette ellene elfogadva. Hetes mellette ellene elfogadva. Nyolcas mellette ellene elfogadva. Kilences mellette ellene elfogadva. 107-es okafogyottá vált, 10-es mellette kiszavaz, ellene elfogadva, 11 mellette, ellene elfogadva, 12 mellette, ellene elfogadva, 109 mellette, ellene azt gondolom, hogy többség megszavazta, elfogadva. 13-as már nem okafogyottá vált, elnézést kérek. Következik a 14-es mellette. Ellenem. Elfogadva. 15 mellette. Ellenem. Elfogadva. Libe 3-as következik mellette. Ellenem. Azt gondolom, elutasítva. Libe 4 mellette. Ellenem elfogadva. Libe 5 mellette, ellene, elfogadva. Libe 7-es, de most részenkénti szavazás, első rész mellett kiszavaz, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, és tehát Libe 7-es második részére eh, megnyitom a szavazást. 17 dagegen, 8 dafür. 17 nem szavazat, 8 igen szavazat elutasítva. Libe 8-as megint részenként. Első rész mellette kiszavaz, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, elfogadva. Libe 9-es mellette, ellene, elfogadva. 110-es mellette, ellene, elutasítva. 111 mellette, ellene, elutasítva. 112-es mellette ellene elutasítva. 16-os mellette ellene elfogadva, 17 mellette ellene elfogadva, 18 mellette ellene elfogadva. 114-es mellette ellene ezt elektronikusan leellenőrizzük, nem volt világos. 114-esről megnyitom a szavazást. 19 dafür, 6. 19 igen szavazat, 6 tartózkodás nincs, nem szavazat elfogadva. 19 szakafogyottá vált. 20-as a következő mellette, ellene elfogadva. 21 mellette, ellene elfogadva. Libert 10-es, megint részengedi szavazás, első rész mellett kiszavaz. Ellene. Elfogadva. Második rész mellette, ellene. Elutasítva. 115-ös, akkor ezzel okafogyottá vált, és akkor a jelentés egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 23 igen szavazat két tartózkodás nincs nem szavazat, gratulálok az előadónak, most pedig akkor elektros, elektronikusan megint csak a jogalkotási állásfoglásra. 23 igen szavazat, két tartózkodás, ugyanaz az arány, nincs nem szavazat, így akkor erről. Ezt elfogadtuk, és megint jön egy jelentés Alexandra Tent képviselő asszony, de itt blogban szavazhatunk majd a törvényszaki bírák számának növeléséről. Mindenki egyetért blogban szavazhatunk, ahogyan az előadó asszony ezt javasolta, egy egységes szavazás és akkor azt valószínűleg rögtön elektronikusan elítélhetjük, tehát előadó asszon javaslata e, az, hogy egyben blokkban szavazunk, megnyitom a szavazást. Wir haben jetzt nur 24 von teilgenommen. Fehlt noch einer. Még egy valakinek szavazni kellene. Egy szavazat, tehát hiányzik, de lezárjuk a szavazást. 23 igen szavazat nincs, ellenszavazat nincs, tartózkodás, akkor ezt így elfogadtuk. És akkor még külön elektronikusan szavazzunk a jogalkotási állásfoglalásról. Tehát még egyszer megnyitom a szavazást. 23 dafür. 23 igen szavazat, egy nem szavazat, és nincs tartózkodás. akkor minősített többséggel el kell fogadnunk a felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy tárgyásokat kezdjünk meg a tanácssal. Elektronikusan szavazunk erről, és megnyitom a szavazást. So, gleich 23. Ugyanaz az eredmény 23 igen szavazat, egy nem szavazat, nincs tartózkodás, ezzel minősített többséget elértük és megszavaztuk. Következik Mészáros kolléga jelentése. kíván -e a kolléga úr szólni, vagy szavazzunk rögtön? Akkor azonnal szavazunk. Először is az egyes kompromisszumos javaslatról. Szavazunk mellette, ki szavaz ellene, elfogadva. Következik az 52-es, Szvijevka mellette, ellene. Úgy gondolom, hogy elfogadva. 53-as mellette, ellene. Elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Elfogadva. 55-ös két részben, első rész mellette kiszavaz, ellene elfogadva, második rész mellette, ellene elutasítva. Következik 56-os módosító mellette, ellene elutasítva, 58 os mellette, ellene elfogadva. Akkor az 58-as mégis csak ellenőrizzük elektronikusan, mert nem volt annyira egyértelmű. siebzehn dafür sieben dagegen. tizenhét igen szavazat hét nem szavazat elfogadva. fifty nine es mellette ellene úgy gondolom ezt is elfogadtuk. 60-as mellette ellene elfogadva. 61-es mellette ellene elfogadva. 62-es mellette ellene elfogadva. 63-as mellette ellene elfogadva. 61-es mellette ellene ezt ellenőrizzük, a 64-esről szavazunk elektronikusan. Dafür, 9 dagegen. 14 igen szavazat, 9 nem szavazat, egy tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene elfogadva, 4-es mellette, ellene elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Hatos mellette, ellene, elfogadva. 70-es mellette, ellene, elutasítva. 69-es mellette, ellene, elfogadva. 71-es mellette, ellene, elutasítva. 72-es mellette, ellene, elutasítva. 73-as mellette, ellene, elutasítva. 74-es mellette, ellene, elfogadva. 75-ös mellette, ellene, elutasítva. 76-os mellette, ellene, elfogadva. 77-es mellette, ellene, elfogadva. 78 os mellette, ellene, elutasítva. 79-es, ez már, mm, de szavaznunk kell, 79-es mellette, ellene, elutasítva. 80-as, nem, erről nem kell szavaznunk. 82-esről viszont igen, mellette, ellene, Elutasítva. De ezt ellenőrizzük. 82-es nem volt egyértelmű, elektronikusan szavazunk. Kontrollabstimmung. 14 igen szavazat, 10 nem szavazat elfogadva. 83-as mellette, ellene, elutasítva. 84-es mellette, ellene elutasítva. 86-os mellette ellene elutasítva. 87-es mellette ellene elutasítva. 88 mellette ellene elutasítva. 90-es részen, két részben, első rész mellette ellene elfogadva. Második rész mellette ellene elutasítva. 91-es mellette, ellene elfogadva. 93-as mellette, ellene elfogadva. 94 mellette, ellene elutasítva. 7-es mellette, ellene elfogadva. 8-as mellette, ellene elfogadva. 95-ös mellette, ellene elfogadva. 96-os mellette, ellene elutasítva. 98-as mellette, ellene, elutasítva. 97-as mellette, ellene, elfogadva. 99 mellette, ellene, elfogadva. 100-ról nem kell, 101-es mellette, ellene, elfogadva. 102-esről nem kell szavazni, 103-ról sem, 104-esről szav... 104 szavazunk mellette, ellene? Elfogadva. 105-ös mellette, ellene? Elutasítva. 106 mellette, ellene? Elutasítva. 107 mellette, ellene? Elutasítva. 9-ös mellette, ellene? Elfogadva. 109 nem, erről nem kell. Ezt elintéztük, 111-es következik, első rész, mellette ellene elfogadva, második rész mellette ellene elutasítva. 110-ről nem kell szavazni, 112-es mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, 112-esről elektronikusan is szavazunk. Fünfter für, 19 Öt igen szavazat, 19 szemszavazat, hát azért az egyetemű volt, elutasítva tehát. 113-as mellette, ellene, elfogadva. 114-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, ellenőrizzük a 114-est elektronikusan. 11 igen szavazat, 12 nem szavazat, egy tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette ellene elfogadva, 115-ös mellette ellene elutasítva, 116-os mellette ellene elutasítva, 11 mellette ellene elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva, 120-as mellette ellene elfogadva. 121 mellette, ellene, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, elfogadva. 124 mellette, ellene, elfogadva. 126-os mellette, ellene, elutasítva. 127 mellette, ellene, elutasítva. 128 mellette, ellene, elutasítva. 129 mellette, ellene, elutasítva 130 mellette, ellene, elutasítva 131 mellette, ellene, elutasítva 132 mellette, ellene, elutasítva. 14-es mellette, ellene, elfogadva 133 mellette, ellene, 133-ast ellenőrizzük, nem volt egyértelmű az eredmény. Három igen szavazat, 21 nem szavazat. Hát ez is elég egyértelmű volt végül. Elutasító 15-ös mellette, ellene. Elfogadva. 16-os mellette, ellene. Elfogadva. 135 mellette, ellene. Elfogadva. 17-es mellette, ellene. Elfogadva. 136 mellette, nem, erről nem is kell szavaznunk. Akkor ezt összevonom, 137-es mellette, ellene, elutasítva. 18-as mellette, ellene, elfogadva. 138 mellette, ellene, elutasítva. 139 mellette, ellene, elutasítva. 19 mellette, ellene, elfogadva. 141 részenként első rész mellette ellene elutasítva. Második rész mellette ellene elfogadva. harmadik rész mellette ellene elutasítva. 142 mellette ellene elutasítva. 143 mellette ellene elutasítva. 144 mellette ellene elfogadva. 145 mellette ellene elutasítva. 146 mellette, ellene, elutasítva. 20-as mellette, ellene, elfogadva. 148-as mellette, ellene, elutasítva. 21 mellette, ellene, elfogadva. 149 mellette, ellene, elutasítva. 22-es mellette, ellene, ez nem volt egyetemű. A 22-esről elektronikusan is szavazunk. sind nur 23, war Niebler nicht im Raum. Ah, ja. 11 dafür, 12. 11 igen szavazat, 12 nem szavazat, tartózkodás nincs, elutasítva. 150-es mellette, ellene, elutasítva. 151 mellette, ellene elutasítva. 152 mellette ellene elutasítva. 23-as mellette ellene elfogadva. 154 mellette ellene elutasítva. 24 mellette ne. Igen, igen, szavazunk kell róla. 24-es mellette ellene elfogadva. 155 mellette ellene elutasítva, mondanám, 25-ös mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 25-ösről elektronikusan szavazunk. 25-ösről, igen. from, uh, from Eva. She's back from... Angelika, du müsstest noch. Okay. Dann schließen wir jetzt. 18 dafür. 18 igen szavazat, 5 nem szavazat elfogadva. 26-os mellette, ellene, elfogadva. 157-es mellette, ellene, elutasítva. 158-as most egy kicsit elvesztettem a fonalat, úgy látom ez már okafogyottá vált. 27-es mellette kiszavaz, ellene? Elfogadva. 28-es mellette, ellene? Elfogadva. 160-as mellette, ellene? Elfogadva. 161 mellette, ellene? Elutasítva. 162 mellette, ellene? Elutasítva. 163 mellette, ellene? elutasítva a 164 mellette, ellene, elutasítva a 165-ös mellette, ellene, elfogadva. 29 mellette, ellene, elfogadva. 166 mellette, ellene, elfogadva. 161 mellette, ellene, elfogadva. 168 mellette, ellene, elfogadva. 169 két részben, első rész mellett kiszavaz mell ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 170 mellette, ellene, elutasítva. 171 mellette, ellene, elfogadva. 172 mellette, ellene, elutasítva. 173 mellette, ellene, elutasítva. 30-as mellette, ellene elfogadva, 31-es mellette ellene elfogadva, 32 mellette ellene elfogadva, 33 mellette ellene elfogadva, 34 mellette ellene elfogadva, 35 mellette ellene elfogadva, 36 mellette ellene elfogadva, 37 mellette ellene elfogadva, 35 mellette ellene elfogadva. 39 mellette, ellene, elfogadva. 40 mellette, ellene, elfogadva. 41 mellette, ellene, elfogadva. 42 mellette, ellene, elfogadva. 43 mellette, ellene, elfogadva. 44 mellette, ellene, elfogadva. 45-ös részengeti szavazás első rész mellett kiszavaz, mell ellene, elfogadva. Negy második rész mellette, ellene, elutasítva. 46-os, szintén részenként első rész mellette ellene elutasítva. Második rész mellette ellene elfogadva. 47-es mellette ellene elfogadva. 48 mellette ellene elfogadva. 1-es mellette ellene elfogadva. Végül záró szavazás a vélemény egészéről elektronikusan. 24 igen szavazat nincs, tartózkodás nincs, ellenszavazat. Gratulálunk az előadónak. És akkor jön a saját jelentésem. A dohánytermékekre vonatkozóan, ha jól látom a napirenden. Igen? Akkor megkezdjük az a szavazást. nun kommen dann zu dem Änderungsantrag 83. 83-as módosító Ödenburgja mellette ellene elfogadva 12-es módosító mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan 12-es módosító szavazást megnyitom egy szavazat még hiányzik egynek hiány vagyunk. Huszonhárom szavazatot adtak, most már megvan a 24. 14 mellette 8 ellene 2 tartózkodással elfogadva. 84-es módosító mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan ezt is. 13 igen szavazat, 11 el nem szavazatta elfogadtuk. 85 mellette ellene szerintem elfogadtuk. 86 mellette ellene elfogadtuk többséggel, 13-as mellette ellene elfogadtuk, 14 mellette ellene elfogadtuk 89 mellette, ellene ellenőriző géppel. 89-es gépi szavazás megnyitom. 24 szavazatból 14 igen, 9 nem, egy tartózkodással elfogadtuk. 90-es módosító Wikström asszonytól mellette ellene tartózkodok elfogadva, 91-es mellette ellene Szeretném géppel a 91-est ellenőrizni. Gépi szavazást megnyitom. 14 mellette, 9 ellene elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene elfogadtuk. 16-os mellette, ellene elfogadva. 17-es mellette, ellene elfogadva. Egyes kompromisszumos mellett kiszavaz ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Egyes kompromisszumos módosító. A szavazást géppel megnyitom. De egy ember még hiányzik a szavazók közül. egy kevesebb szavazatot adtak, most már teljes 14, igen, 8, nem, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Ezzel a 18-as mellette ellene tartózkodók többséggel elfogadtuk. Hol is tartottunk, hogy az ennek 89-es, 99-es ilyen, 99-es mellette ellene elfogadtuk, 19 mellette ellene elfogadtuk, 100-as mellette ellene elutasítva, 101 mellette ellene Ez nem világos. 101-es géppel ellenőrizzük tehát. Sechs dafür, zwölf dagegen. Hat igen, 12 nem, Hat tartózkodás mellett elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, géppel ellenőrizzük, szavazást megnyitom a 20-as módosító kapcsán. Fehlen jetzt noch zwei. Most már mindenki szavazott. 14 igen, 9 nem, egy tartózkodással elfogadtuk. 102-es bodú módosító mellette ellene elfogadva. 103-as eh, Ödenberg módosító mellette ellene elfogadva. 22-es mellette ellene elfogadva. 23-as a következő mellette, ellene 23-as géppel ellenőrizzük, mert nem volt világos az eredmény. Kérem, hogy a jövőben eh, egyértelműen jelezzék a kezükkel, hogy mire szavaznak és mire nem. 15 igen, 9 nem, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 24 mellette, ellene elfogadva. 25 mellette, ellene, elfogadva. 26 mellette, ellene, elfogadva. 109 mellette, ellene, elfogadva. 28 mellette, ellene, elfogadva elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, kettes kompromisszumos módosítót géppel ellenőrizzük. Most már mindenki látta a szavazatát. 21-ből 13, igen, 9, nem, 2, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette ellene úgy tűnik, hogy az első körben elfogadó. 32 mellette ellene ellenőrizzük ezt géppel, 32 Firmenajna. Irgendeiner hat die jetzt überkomplett. 14 mellette elfogadtuk. Mint hogy ezt a bekezdést töröltük, feltételezem, hogy a 115-ösre nem kell szavaznunk, ez így helyes. Jó. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene, elfogadva. 35-ös mellette, ellene. 35-ös géppel ellenőrizik. sechzehn dafür acht dagegen keine enthaltung angenommen. Dann kommt elfogadva sixteen igen szavazat. 120-as következik mellette, ellene, elutasítva. 35-ös mellette, ellene, elfogadva. 37-es mellette, ellene, elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 38-as mellette, ellene elfogadva, 123-as mellette, ellene elutasítva, 124 mellette, ellene elutasítva, 39 mellette, ellene azt gondolom elfogadva. 125 mellette, ellene elutasítva. 40-es mellette, ellene elfogadva. 41-es mellette, ellene, elfogadva. 128-as mellette, ellene, elfogadva. 42-es mellette, ellene, elfogadva. 130-as mellette, ellene, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 41-es mellette ellene elfogadva. 133-as sokafogyottá vált, 45-ös mellette kiszavaz ellene elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadva. 136-os mellette ellene elutasítva. 137 mellette ellene elutasítva. 138 mellette, rosszul, 136-os mert szavazok, 138 mellette, ellene elutasítva. 139 mellette, ellene elutasítva. 141-es mellette, ellene elektronikusan ellenőrizzük a 141-est. 13 igen szavazat, 10 nem szavazat, egy tartózkodás elfogadva. 142 mellette, ellene, elutasítva. 143 mellette, ellene. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, mert nem volt egyértelmű. Dafür. 13 igen szavazat, 10 nem szavazat, egy tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. És akkor most lapozunk, lapozunk, 162-es következik mellette, ellene elfogadva. 163-as mellette, ellene elutasítva. 58-as mellette, ellene. Én azt gondolom elfogadva. 59-es mellette ellene elfogadva. 60-as mellette ellene elfogadva. 167-es mellette ellene elfogadva. 61-es mellette ellene elfogadva. 169 mellette ellene elfogadva. 62-es mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. 62-esről elektronikusan is szavazunk. Einer fehlt noch. Mindenki megnyomta a gombot, mert itt csak 23-at ez a gépem, egy valaki hiányzik. Hogyha már senki sem szavaz, akkor lezárjuk így. Tehát 12 igen, 11 nem szavazat elfogadva. 64-es koferáti mellette ellene elfogadva. 63-as nem, 65-ös Sziobró mellette ellene elfogadva. 66-os mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, a 66-ost ellenőrizzük, nem probléma, szívesen ellenőrizzük. Einer dafür, 22. Egy igen szavazat, 22 nem szavazat, egy tartózkodás. De hát mindenkinek joga van, jogában áll kikérni az ellenőrzés, de úgy látom a következő, az egyes Ele nem, mégiscsak szavazunk az egyesről. Jó, mellette ellene. Az első volt a többség, elfogadva. Most jön a 67-es mellette, ellene elutasítva. 68-as mellette, ellene elfogadva. 69-es mellette, ellene elutasítva. 2-es mellette, ellene elfogadva. 3-as mellette, ellene elfogadva. 70-es mellette, ellene elfogadva. 4-es mellette, ellene elfogadva. 5-ös mellette, ellene elfogadva. 71-es mellette, ellene elfogadva. Akkor következik. 73-as mellette el, 73-as, tehát mellette, ellene, elfogadva. 74-es kofferáti mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell, 74-esről elektronikusan is szavazunk. Zehn dafür, 12 dagegen, 2... 10 igen, 12 nem szavazott két tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene elfogadva. 70-es mellette ellene elfogadva. Hát, nyolcas mellette ellene elfogadva. 77-es mellette ellene elfogadva. 78-as mellette ellene elutasítva. 79-es mellette ellene elutasítva. 9-es mellette ellene elfogadva. 80 sokafogyottá vált. 81-es is okafogyott, 10-esről szavazunk mellette, ellene elfogadva. 11-es mellette, ellene elfogadva, és akkor a vélemény egészségről ismételten elektronikusan szavazunk, tehát kérek mindenkit elektronikusan szavazzon. Das 14 igen szavazat, 6 nem szavazat, 4 tartózkodás. Tehát elfogadtuk a véleményt. Köszönjük szépen. Mészáros úr kérte a szót. To ask. Elnézést. Szeretnék egy kérdést föltenni a módosítommal kapcsolatban. A 115-össel kapcsolatban úgy gondolom, hogy arról nem szavaztunk, nem értettem miért. Ön valamit mondott ezzel kapcsolatban, de én nem értettem pontosan, hogy eh, miért nem szavaztunk a 115-össel kapcsolatban. Észáros kolléga nagyon gyakorlati, egyszerű oka van, a titkársággal beszéltük, mert előtte a 32-es módosítóról szavaztunk, és akkor a 32-es módosítóval az egész bekezdést töröltük. Tehát az egész bekezdést töröltük, akkor már ezt nem tudjuk tovább módosítani. Éppen ezért a 115-ös módosítóra már nem szavaztunk. Ez a bekezdés ugyanis eltűnt, nem módosítható. De akkor ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és akkor következik Muscadini asszonytól származó szöveg, a levelet azt gondolom mindenki megkapta, egyetlen egy szavazásról van itt szó, aki mellette szavaz, emelje kezét, ki tartózkodik, akkor így elfogadtuk ezt. Akkor következzük. A nemek közötti egyensúly a tőzsdényjelzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében, ezt legutóbb már részletekben menüvel megvitattuk, és mivel egyszer már ezt elhalasztottuk, mert néhány frakció még tanácskozni szeretett volna, ezért most szavazunk csak a jogalapról. Régner asszony itt van, szeretne röviden hozzászólni? Kedves kollégák, ahogyan az elnök úr már elmondta, ezt a témát már nagyon alaposan megvitattuk, de a következőkre szeretnék emlékeztetni. Itt a jogalapról van szó, itt tehát nagyon részletes és jól megindokolt véleményt kaptunk a titkárságtól, az Európai Bíróság ítéletére is hivatkoztak, arra vonatkozóan, hogy a bizottság által javasolt jogalap miért is felel meg, miért az a megfelelő jogalap. Én osztom ezt a nézetet, hogy ez megfelel, és ezért még egyszer emlékeztetnék erre, illetve még valami másra is. Itt arról is van szó, hogy a parlamenti jogokat továbbra is fenntartsuk és megvédjük, hogy társjogalkotói funkciónkban továbbra is részt vessünk a döntésekben. Nyilvánvalóan továbbra is szükség van egy tiszta, egyértelmű, jól megindult megindokolt jogalapra, ez a jogi szolgálat feladata, hogy ezt véleményezze, ezt a véleményt mi megkaptuk. Úgy gondolom, hogy elegendő anyagot kaptunk arra vonatkozóan, hogy ezt a jogalapot el tudjuk fogadni, és erre tudjunk hivatkozni. Köszönjük szépen Régner, asszony Niebler asszony, most pedig a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én is szeretnék először köszönetet mondani az intenzív vitáért erről a jogalapról. Legutóbb sajnos nem tudtam részt venni, de, de nagyon örülök, hogy ez egy ilyen részletes és intenzív eszmecsere lezajlott Régner asszony vezetésével, és hát ez a dosszié megint csak klasszikus példája annak, hogy, hogy két ügyvédnek valószínűleg három különböző véleménye lesz, ha bármiről megkérdezik őket, kérdés volt ugye, hogy az 50 es cikk megfelelő jogalapot jelente van, aki ellenvéleményt képvisel, de a frakción belül is nagyon sokszor megvitattuk a legkülönbözőbb testületeken, krémiumokon belül, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy számunkra is nehéz volt megegyezni, nagyon sok különböző vélemény volt a frakción belül, és én magam is előadóként a frakcióm számára a szabad uh, lelkismereti szavazást javasoltam, mindenki maga nőtett arról, hogy megszavazza vagy sem ezt a jogalapot. Valamennyi véleményt intenzíven, alaposan átolvastam. Tényleg nem tettem meg magamnak azt a szívességet, hogy a félváról vegyem ezt a kérdést, én is nagyon szívesen megszavaznám ezt, de még mindig vannak kételjeim a jogalappal kapcsolatban. A nemzeti parlamenti kollégáknak is elmondtam ezt tegnap, kérném a megértésüket, hogy én tehát ezt nem fogom megszavazni, de a frakciónkon belül mindenki szabadon szavazhat belátása szerint. Én sok éve választókörzetemben úton vagyok, és, és hát mindig elmondom ott is, hogy nem minden európai problémát tud Európa megoldani. A szubszidiaritás kérdése mindig felmerül, miért felel Európa, hol illetékesek a tagállamok. Ez számomra mindig fontos ez a kérdés, és bármilyen jó is a bizottsági javaslat, úgy gondolom, hogy a az általuk választott jogalap nem a megfelelő jogalap, éppen ezért én ezt a javaslatot nem fogom támogatni, de a frakción belül mindenki belátása szerint, minden jogász a maga belátása szerint szavazhat. Köszönjük szépen Angelika, most pedig Luigi Berlinger kapja meg a szót. Io voglio fare un appello a questa commissione. Köszönöm. Szeretnék a kollégákhoz és a szakbizottsághoz fordulni, amikor a jogalapról beszélünk, hogy három jogást megkérdezünk, akkor három különböző véleményt eh, kapunk tőlük. De hát mi egy politikai, politikusok vállaló szakpolitikai bizottság vagyunk. Nem jogi ö, eh, csatákat kell bírnunk, elsősorban az európai választókat képviseljük itt. A nőies egyenlőség eh, kérdése a létező leg politikai kérdések egyike. És a, az a mondátum, amit e, kaptunk, egyébként nem csak a női, hanem a férfi választóktól is, mindenképpen e, nagy súlya kell, hogy latba essen, mikor ügyben döntünk. A 19-es cikkről 5 hetesről beszélünk, 19-es mellett, döntünk, ha azt mondtuk, hogy a tanács és a parlament nem lesz együtt döntésben, ez, ez visszaüt, egyértelmű álláspontra kell jutnunk, hiszen a fogalom meghatározása, hogy munkavállaló vagy alkalmazott, pontosan kit mit takar, ez már a bíróság előtt is jó néhány esetben értelmezési vitát okozott. A korábban, a múltban már eldöntöttük, hogy mely utat követjük, ezen az úton kell továbbra is járnunk. Rengeteg cég persze azt mondja, hogy mi akarjuk kiválasztani, hogy kidolgozzik nekünk, kit alkalmazzunk. Jó, rendben, de továbbra is úgy tűnik, hogy az a tendencia, hogy a nőket kirekeztik. Rengeteg olyan esetről tudunk, amikor elképesztő diszkriminációt kell a nőknek, női vezetőknek, női vállalkozóknak minden nap elszenvedniük. Európának ez, ez ügyben egyértelmű küld, jelzést kell küldenie. Intenzív a letzten mal. Legutóbb már ezt részletekben menően megvitattuk. Úgy gondolom, most már mindenkinek magának kell meghozni a döntést. Úgy gondolom, jogi szempontból egyik álláspont, másik álláspont is indokolható. Hát a három jogi szolgálat is különböző véleménnyel szolgált. Ez a helyzet. Itt nem lehet jól vagy rossz rosszul dönteni, ilyen egyszerű a helyzet. Tehát akkor most Végner asszony javaslata alapján szavazunk. A 19-es az nem, alternatíva 157-esről szavazunk. Rögtön szavazunk elektronikusan, az lenne a legegyszerűbb. Megnyitom a szavazást. Fél fehlen még ketten nem szavaztak. Rendben. Úgy látszik, hogy ez a két személy az folyamatosan távol marad a szavazástól, úgyhogy le is zárom a szavazást. 11 Régner asszony mellett 6 nem szavazat, 4 tartózkodás. Tehát, ahogy az előadó javasolt, azt a jogalapot mi elfogadtuk. Akkor következik egy további szavazás, egy jogalapról Speróni kolléga az előadó, hogyha jól látom. Méghozzá itt a hordozható kadmiumot tartalmazó elemekről és akkumulátorokról van szó. Speróni úr nincs itt, tehát én fogok az ő nevében szólni. Itt a kettős jogalap helyett most már csak egy jogalapunk lesz a 192-es cikk, úgy gondolom, hogy a körbeküldött dokumentumokból minden más kiderült, egyetértenek a Speroni úr javaslatával, akkor emeljék a kezüket, mellette, tehát kiszavaz ellene, egy-ketten ellene, mindenki más pedig mellette szavaz, akkor ezt így elfogadtuk. Akkor de a titkárság azt javasolja, hogy elektronikusan is szavazzunk, tehát Speróni úr javaslatáról elektronikusan megnyitom a szavazást. 20 20, 21, egyre többen szavaztak. Huszonketten igennel szavaztak, nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás, akkor akkor ezt így elfogadtuk. Következik azt egy vélemény, tervezett egy levél formájában, egy petícióra vonatkozóan. De valamiről elfeledkeztem volna, kérdezi az elnök. Van még egy megszavazni valunk. ez pedig a szakmai képesítésekre vonatkozó tervezett vagy javaslat Speroni úrtól, talán megtalálom itt a papírjaim között, de nem, nem találom. Eh, das ist auch von Speroni. Guck mal eben rein, was das war. Na nézzük csak meg, hogy mi is volt ez Speroni úrtól. Mit javasol a titkárság Speroni úrnak? Talán elárulhatná a titkárság akkor nekünk, hogy miről is van itt szó. Yes. Ad hoc übernommen. Alles klar. Also, der Vorschlag... Jó, a javaslat arra vonatkozik, hogy a 114-es cikkre, mint jogalapra nincs szükség, éppen ezért törölni kellene a jogalapok cikk alól, tehát gondolom, hogy intenzíven foglalkozott ezzel mindenki, és erről is tudunk most elektronikusan már is szavazni. Aki mellette szavaz, az, az a megfelelő gombot nyomja meg zweiundzwanzig dafür. 22 igen szavazat, nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat, tehát akkor ezt így elfogadtuk. Ez mi maradt még a szavazások köréből, ez pedig a véleménytervezet a petíciók kapcsán. Na, akkor mindjárt elintézünk minden más is, de előbb a petícióra vonatkozó levelet ki támogatja. Aki támogatja, azt kérem, hogy elektronikusan szavazzon most. Damava Stojanov. És aztán szavazunk még Stojanov úr véleményére. Gut. 21 igen szavazat nincs, tartózkodás nincs, ellenszavazat elfogadva. Akkor még egy naprendi pontunk maradt a 25-ös. Az, tegnap valamelyik frakció azt kérelmezte, hogy hogy biztosítsuk lehetőséget a módosító indítványok benyújtására. Hát ugye ez egy feljegyzés, volt, amit tegnap bemutattak 11 pontban, megfogalmazva, hát itt ezzel kapcsolatban különböző álláspontok vannak. A titkárság azt javasolja, hogy július 4-ig lehessen módosítókat benyújtani, és akkor a következő szakbizottság ülésen tudunk majd erről beszélni. Itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó, a dohánytermékekre vonatkozó irányelvjavaslat tekintetében, tehát július 4-ig lehet módosítókat benyújtani, ezt még elektronikusan körbeküldjük ezt az információt, és a következő szakbizottság ülésen szavazunk. És akkor ezzel a mai szavazásokat le is szálltunk, és most visszatérünk Badasszara úrhoz a hetes napirendi pont közbeszerzési eljárásukra vonatkozó véleménytervezet. Raffaele. Sì, grazie Presidente. Oggi la discussione di questo tema viene per le... Nos, a módosítók egy részével kapcsolatos viták még ugye folyamatban vannak. 45 módosító került benyújtásra a véleménytervezethez, ebből 32 Taylor úrtól jött. és pontosabban Taylor asszonytól elnézést. És ezek különösen a szerződés meghosszabbításával kapcsolatosak. Itt a három egymás követő éves időszak volt az, amir, amit vitattunk. A Központi Bank álláspontja alapján. Illetve vannak olyan módosítók, amelyek a terminológiára vonatkoznak, illetve a különböző intézkedések alkalmazására számos értékelési eh, eh, kritériumon együtt. Van néhány módosító a 11-es cikkhez is, amelyek azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne meghosszabbítani azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket a tízes cikk felsorol, illetve a kilenc éves eh, jelentés eh, kapcsán. Nos, a normatív megközelítés kapcsolatban is voltak módosítók, amelyek azt vizsgálják, hogy a eh, bírósági igazságügyi hatóságok hogyan utasíthatják vissza bizonyos szolgáltatások és termékek körét. Tehát kizárásokról van szó. Lehetőséget kap a bizottság arra, hogy értékelje azt a lehetőséget, hogy egyszerűen bizonyos megszorító intézkedéseket alkalmazom egyes országok tekintetében, amikor bizonyos kölcsönösséget állapítottak meg. Természetesen a következő időszakban erőfeszítéseket fogunk tenni a kompromisszumos megállap, meg, ö, módosítók kidolgozás érdekében. Talán így sikerül a szövegtervezettel kapcsolatos szavazás, júliusi szavazás fényében közelebb hozni az álláspontokat egymáshoz, de ez ugye már következő hónap lesz. hozzászólás? Taylor asszony a szó. Um, thank you, Mr. Baldassari. Köszönöm, Baldassari úr. Nos, az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban több fenntartásunk is volt, van. Főként az, hogy az önkormányzatok, regionális szervek eh, megdönthetik, hogy unión kívüli ajánlatokat elfogadhatnak-e vagy sem. A hatos cikk megfogalmazása számunkra épp ezért elfogadhatatlan. Baltasszára úr eh, jó irányba próbálja módosítani, ez jó üdvözlendő dolog. Én majd megvizsgálom, hogy hogyan lehet egybe az irányba tovább módosítani a szöveget. Az ötös cikk a nem hatályból alá tartozó szolgáltatások és termékek tekintetében fontos, hogy az alapállása az európai piacnak az, hogy nyitott. Ha 12 hónapon belül nem sikerül harmadik országgal megállapodni megnyugtató módon, akkor eh, felülvizsgálható az a megállapodás. Nos, eh, a harmadik országbeli ajánlatok státuszát az uniós közbeszerzésekben valahogy meg kell alapítani annak érdekében, hogy a közös kereskedelmi politika és az egységes belső piac elvei tarthatók legyenek között. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony kap szót csak arra szerettem volna utalni, hogy itt már régóta nem csak egy elméleti problémáról beszélünk, hanem gyakorlati problémáról is van szó. Szóval, hogyha például egy csak, csupán tízezres osztrák városkában egy indiai vállalat pályázik arra, hogy egy idősek otthonát üzemeltesse, akkor már gyakorlatban is felmerülnek bizony problémák. Egy ilyen kisebb város vagy kisebb önkormányzat számára egyszerűen elvégezhetetlen feladat az, hogy ezt valóban érdemben elbírálja, vagy, vagy a jogi útvesztőben meg jogi útvesztőből kitaláljon kisebb városok, önkormányzatok nagyon sokszor szembesülnek ilyen ajánlatokkal, és hát rendkívül nehéz lesz számukra megalapozott döntéseket hozni olyan döntést, amely megfelel még a pályázati kiírásoknak, de ugyanakkor mondhatni a helyi sajátosságoknak is megfelel. Hát ugye vannak a, olyan kritériumok is, a, amelyeket végig sem gondoltak a kiírás, a pályázat kiírás során, mert eszükbe sem jutott, hogy mondjuk Európán kívülről is pályázik majd valaki. Itt nem csak Svájcról van szó, vagy Norvégiáról, akik esetleg az unión belül is ajánlat tevőként megjelennek, hanem akár Európán kívülről is. És hát bármennyire is örülünk a piac nyitásnak, azért eh, itt döntéshozatali testületeknek, grémiumoknak mégiscsak itt újabb problémákkal kell szembenézniük, különösen kisebb önkormányzatok számára nehézséget jelentett ilyen helyzetben a megfelelő döntéshozatal. Tehát nem tudom, hogy ezt, erre kitérje a jelentés, vagy sem nem sikerült az idő rövidsége okán ezt részleteiben is megvizsgálni, de számomra mégiscsak fontos lenne, hogy vegyük komolyan a döntéshozatali krémiumok esetleges nehézségét is, hiszen kisebb városok esetében nem rendelkezik minden önkormányzat egy globális pályázat kiírási szakértővel, aki eh, ezt így meg tudja oldani. Hát például útépítés esetén nagyon sokszor kínai ajánlattevők is megjelennek. A Németországból tudjuk, hogy ez újra és újra felmerülő probléma, hogy ázsiai ajánlattevők is megjelennek, és hát kérdés, hogy akkor hogyan tudjuk felkészíteni a döntéshozókat arra, hogy megfelelőképpen járjanak el. Hiszen utólag igen, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy mindent angolul kell lebonyolítani, és mondjuk például a szociális ügyekben, vagy közszolgáltató üzemek esetében lehet, hogy ez, ez problémát jelent. Köszönjük szépen, Báldaszare úr, mivel nincs más hozzászólás, kapja még meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösebb megjegyzéseket nem szeretnék tenni, köszönetet szeretném mondani Rebecca Taylornek, amiért felszólalt ez ügyben, és nagyra becsülöm azt a munkát, amelyet elvégzett. Úgy gondolom, hogy tovább kell dolgoznunk a kompromisszumos módosítók felé, meg fogjuk találni a lehető legegyszerűbb megoldásokat, hiszen végül is az a cél, hogy az alkalmazást lehetővé tegyük, különösen olyan tendrek esetében, amelyek az 5 millió eurós értékküszöbet nem érik el, hiszen ez különösen érdekesek a helyi hatóságok számára. Nyilván vannak projektek, amelyek ennél magasabb értékűek, de a cél a szabályok minél eh, egyszerűbb tétele. Mielőtt eh, ugye a tanácssal szembe kerülünk e téma kapcsán, ott nagyon sok elég rossz viszony várható ebben az ügyben. Vannak olyan tagállamok, amelyek teljesen lezárták a piacukat, voltak, amelyek soha nem nyitották ki a piacukat, mint például Kína, de hát itt van Oroszország, itt van Brazília, itt van India. És hát nyilván a válság fellépésével pedig egyre inkább protekcionistábbá váltak, mi pedig eh, rengeteg lehetőséget biztosítunk. 300 eh, eh, milliárd eurós összegben különböző országok, különböző vállalkozói számára van, aki itt 12 millióról beszél, és több ezer állásról tehát mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy ezt az ügyet kezeljük valahogy. Tudjuk, mi lesz a végcél. Biztosítanunk kell azt, hogy a helyi hatóságok ténylegesen alkalmazni tudják ezeket az intézkedéseket. Köszönöm szépen, akkor lezárhatjuk ezt Köszönöm szépen, akkor lezárhatjuk ezt a rendi pontot. Az utolsó napirendi pont az üres hordozó jogdíjakra vonatkozott, ezt elhalasztottuk, aztán Géringer asszonynak van még egy jelentése, de ő nincs itt, tehát akkor azt is elhalasztjuk, és nem is sürgős igazából, még júliusban is foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Aztán szubszidiaritás 38 a cikk, a nemzeti parlamentektől beérkezett véleményeket, írásokat mindenkinek eljuttattuk. 30-as pont. Egyéb kérdések van-e itt? Hozzászólás 31-es napi rendi pont következő ülésünkre. Július 8-án hétfőn 15 órakor itt ebben a teremben Brüsszelben kerül sor. Ezzel le is zárom, berekeztem a mai ülést. Köszönjük. CSR, next time. Yeah.